Először is a szerzők kapnak szó, szót Bílán úr két percben. Parancsoljon! Köszönöm szépen. Vannak újabb esetei az e- keresztények üldöztetésének, és ez szinte hihetetlennek tűnik, hogy ez még előfordulhat istenkáromlással vádoltak nemrégiben egy fiatal párt, és Szabad Maszicht márciusban ítélték el például, de említhetnénk a keresztény kisebbségek elleni fellépést, erőszakos fellépést, ahol gyújtogattak akár templomokat is, de házakat is. Nyilvánvalóan nem lehet ilyen erőszakos cselekményeket indokolni vagy kimenteni, ez, látjuk, hogy az, ezek az esetek újra és újra előfordulnak. Ez mindenek előtt, sőt, szinte kizárólag az iszlám országban fordul elő, nem korlátozódik Pakisztánra. Hogyha figyelemmel kivény, kísérjük az üldöztetések indexét, akkor Pakisztán pillanatnyilag a nyolcadik helyet foglalja el ebben a sorrendben. Persabacht is említhetnénk, ahol egy templomot támadtak meg. 89 áldozattal járt ez. Szeretnénk felszólítani a pakisztáni hatóságokat, hogy vizsgálják fel az istenkáromlás, a blaszfémia jogot, és E, ne alkalmazzák ezeket a szigorú kritériumokat, mert ez igazolhatatlan, hogy ilyen súlyos ítéleteket hoznak, hiszen ez a jogállamiság megsértése. Köszönöm szépen, most pedig Repó kolléga egy percben. Köszönöm szépen. Majdnem 30 éve létezik egy istenkáromlással kapcsolatos jogszabály Pakisztánban, az utóbbi hónapokban pedig több szemét ítéltek halára ezen törvény alapján. Négy esetben politika indítatás ítéletről van szó, gyakran regionális konfliktusok húzódnak meg a háttérben, és főleg a vallási kisebbségeket diszkriminálják Pakisztánban. Többek között az ENSZ is azt követelte, hogy helyezzék hatályon kívül ezt a törvényt. A szólásszabadság egy központi fontosságú emberi jog, és csak akkor lenne szabad korlátozni, hogyha vannak olyan feltételek, helyzetek, amelyekben a gyűlölet vagy a vallási indítatású diszkrimináció az, ami fellép, nem az államnak kell eldönteni azt, hogy az emberek hogyan gondolkodjanak, és nem szabad, hogy a szélsőségeseket kövesse az állam. Sajnálatos módon azonban új problémává vált ez a helyzet az egész világon. A pakisztáni polgároknak meg kell adni ezt a jogot, hogy különböző forrásokból információt kapjanak, és a saját véleményüket is ki kell, hogy tudják fejezni. Egy olyan társadalom, amely vitázik, egy gazdag társadalom, és a pluralizmusnak kedvez. Köszönöm szépen. Korholá asszony következik. Köszönöm szépen évek óta foglalkozom az emberi jogok helyzetével, és azt állapítottam meg, hogy gyakran a probléma a büntető törvénykönyvben és annak értelmezésében rejlik. Ez egyfajta nagyon komoly joghézag az emberi jogok szempontjából Pakisztánban, ugye ott van az Isten gyalázás, és ez a határozat azt bizonyítja, hogy ugye van egy házaspár, amelyet halára ítéltek, és egy olyan egy profétát sértő szöveg miatt vádolják őket. Én magam is Pakisztánban sok személlyel találkoztam, olyanokkal, akiket halálra ítéltek, vagy halálra, itt, való, halálra ítéléssel fenyegettek. És gyakran ilyen okok húzódnak meg a háttérben. Egyik ismerősöm egy miniszter is elkötelezte magát, hogy az jogszabályt módosítja, és ezt a széles körű értelmezési lehetőséget korlátozza. Őt pedig meggyilkolták, akár csak a kormányzót, és még rajta kívül jó néhány politikus. Köszönöm szépen, Sáki asszony! Yes. <laughs> Thank you, President, Commissioner, colleagues. Azt gondolom, hogy ami Pakisztánban történik, nem összeegyeztethető az univerzális emberi jogokkal. A kisebbségek különösen szenvednek ezek miatt, az intézkedések miatt, és súlyos téleteket rónak rájuk az káromlás olyan szinten büntették, hogy az ENSZ jogi mechanizmusa arra kérte, hogy ezeket tekintsége több száz becsületgyilkosságot követtek el csak 2013-ban, és azt gondolom, hogy nem lehet vákumban tekinteni ezeket a visszaéléseket az EU, GSP plusz státuszt garantált Pakisztánnak, abban az esetben megfelel az emberi jogi konvenciónak, tehát a pakisztáni kormányt felszólítjuk arra, hogy a halálbüntetést ténylegesen szüntesse meg, a madrasszák reformját gyorsítsa fel, és szüntesse a gyűlöletbeszédet. Nagyon fontos, hogy az internet felügyeletét abba hagyják, ezt ne cenzúrázzák, és feleljenek meg a nemzetközi szabályoknak. Köszönöm. Elnök, köszönöm Sáke kolléganő. Szusza kolléganő következik. Köszönöm, elnök úr. Köztudott, hogy Afganisztánban az évek, évtizedekig tartó háború nagy instabilitást eredményezett, és ez Pakisztánra is kiterjedt. Számos vallási kisebbség diszkriminációja visszatérő jelenség, de nem csak a keresztények vannak ennek kitéve, ahogyan azt hallhattuk. Az üldöztetésnek ki vannak téve egyéb csoportok is. A gyilkosságok és a, az, az extra, a bíróságokon kívüli gyilkosságok is jelentősek. Számos újságírót is meggyilkoltak, és jó magam is egy szakszervezeti képviselőt megismertem. A nők is nagyon sérülékeny helyzetben vannak. A vallást gyakran felhasználták politikai célokból a halál büntetés továbbra is hatályos, és nagyon sok civil szervezet úgy ítéli meg, hogy kb. 8000 ember van ennek a veszélynek kitéve. Az állam képtelen a kisebbségek jogait biztosítani, és kordában tartani az erőszakot a pakisztáni kormányra nyomást kell gyakorolni annak érdekében, hogy a vallásszabadságot biztosítsa, a szólásszabadságot és az internetes cenzúrát is szüntesse be. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy a helyszíni erők, a férfiak és nők, akik már most is ott vannak, ők azok, akik küzdenek a helyzetért, és ők azok, akik változtatni tudnak a helyzeten. <coughs> Köszönöm szépen, Szószak kolléga. Kronberg kolléganő. Köszönöm szépen, kedves kollégák! A szektás erőszak folytatódik Pakisztánban. Súlyosan edítéljük az összes ilyen erőszakos cselekményt, amit közösségek ellen folytatnak, és minden nemű intoleranciát és, és kirekesztést a vallási alapon. Igenis, meg, a pakisztán kormánynak közbe kell avatkoznia, hogy megvédje a polgárait, a gyűlöletbeszédet be kell tiltania, és fel kell szólítania a pakisztáni népet, hogy mutassanak megértést és toleranciát. Sürgetni kell a pakisztáni hatosokat arra, hogy lépjenek fel egyértelműen az ilyen események ellen. És a cen- meg kell szüntetni a cen- az internet cenzurálását, és a jelenlegi civil jogszabályozást is meg kell változtatni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kronberg kolléganő. Most pedig a frakciók szónokai következnek, Poszelt kolléga. Elnök úr, Pakisztánnak súlyos történelme van, nehéz történelme van a neve is egy mesterséges név, és amilyen a neve, olyan az egész állam. Brit-India megosztásából jött létre a, egy moszlim többséggel, aminek van egy nagy hindu kisebbsége, és fordítva Indiára ugyanezt mondhatjuk el, egész népcsoportokat telepítettek át, újra összeraktak ott, és ez komoly hatásokkal jár a mai napig. Ennek ellenére nem fogadhatjuk el, hogy itt erőszakosan lépnek fel itt nem csak a hinduk és az iszlám képviselői között, nem csak a különböző iszlám felekezetek között vannak erőszakos cselekmények, hanem ilyeneket alkalmaznak az ott élő keresztényekkel szemben. És világossá kell tenni, kedves kollégák, persze mindenkinek a vallási szabadságát támogatni kell, de ki legyen az, aki védi a keresztényeket természetes módon, ha nem mi európaiak. Ez a központi feladatunk, és ezt a központi feladatot fel kell vállalnunk Pakisztánnal szemben is, aki fontos partnerünk egyébként. Köszönöm szépen. Passzelt messes mit kolléga, egy percben. Er Köszönöm, elnök úr. Természetesen, ami Pakisztánban történik, fontos, és aggasztó azt látni, hogy mi is a helyzet. Új azonban, ez nem új dolog azonban. Feltesszük a kérdést, hogy mi mit tehetünk az Európai Parlamentben, hiszen ez nem a miniszterek tanácsára tartozik csak, Mi nem a kormányok parlamentje vagyunk. A tanács bebizonyította azt, hogy öt éven keresztül cselekvésképtelen volt a válság kapcsán is, és Ukrajnában is ugyanez volt a helyzet. Pakisztán kapcsán azt is lehet mondani, hogy a nemzeti kormányoknak kell cselekedniük, nem nézhetjük azt, hogy egy képtelen biztos jöjjön ide, és valamit mondjon Pakisztánról. Azt gondolom, hogy a kormányokat fel kell arra szólítani, hogy igenis vállaljanak felelősséget az országukért, hiszen ez a nemzeti kormányok ügye is. Elnök, köszönöm szépen, Schmidt kolléga, Kelly kolléga kapszol. le, uh, Köszönöm, elnök úr. Egyetértek a kollégákkal, amikor arról van szó, hogy elítéljük Pakisztánban a bevezetett törvényeket, halálbüntetést. A helyzet jellemző volt az állam megalapítás előtt és 47 előtt. Ezeket a törvényeket 80-ban azonban megerősítették, amikor tulajdonképpen bevezették a a halálbüntetést istenkáromlás megbüntetésére. 2013-ban számos szemét ítéltek, istenkáromlás, ítéltek el istenkáromlás miatt, és jelenleg 17 emberre vár halálbüntetés, 20 további személy pedig, személy pedig életfogytiglan tartó büntetés kapott. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezt a helyzetet megszüntessük. Különösen ami egy új gondolkodásmód bevezetését illeti Pakisztánban ezen a területen. Köszönöm. Elnök, Keleskeli kolléga elfogad-e Posselt kollégától egy kékkártyás kérdést? posztelt úr. A kérdést igazából Messerschmitt úrhoz szerettem volna intézni. Kivételesen. Tisztelt Messerschmitt kollega egyetért? Már jelezte, hogy igen, rendben, köszönöm. Elnök úr, csak Messerschmidt kollégától szeretném megkérdezni, hogy ezt a fontos témát miért használja fel ahhoz, hogy támadást intézzen az Európai Unió ellen. Az Európai Parlament által választott bizottság legalább olyan jó munkát végez, mint a nemzeti parlamentek által megválasztott nemzetkormányok, csak éppen nagyobb súlya van, hiszen az egész EU-t képviseli, nem csak egy nemzetállamot. Hát a nemzeti kormányaink, ha összehasonlítjuk őket azzal, amit Catherine Ashton az elmúlt öt évben tett, nos, ez egy súlyos sértés a nemzeti kormányokra nézve. Az összes párt egyetért abban, hogy a külügyi szolgálat, amely rövid ideje működik, nem működik, nem működött. A nemzeti kormányok mindig is eredményeket mutattak fel hosszú időn keresztül. Most azonban van egy külügyi szolgálat, eh, ahol csak a káosz és a csalás eh, az, ami eluralkodott, meg egyebek, úgyhogy azt hiszem, hogy ezt igenis bírálnunk kell. Rendben, most a spontán felszólalások következnek. Sokkal többen jelentkeztek, mint ahány képviselőt meg tudunk hallgatni, úgyhogy ezért többek között azt is figyelembe vesszük, hogy ki az, aki a mai délutánon még szerepel. Először is Jegle kollega következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák! A jelenlegi események és bírósági ítéletek Pakisztánban az Isten káromlásra vonatkozóan, ezeket határozottan elítéljük. A kisebbségek védelme, főleg a vallási kisebbségek védelme az egyik fő irányvonala az Európai Unió külpolitikájának a keresztények világszerte a diszkrimináció keresztüzébe kerültek, és mindig is fenyegetésnek vannak kitéve, ezért az Európai Unió határozottan kell, hogy fellépjen. Bármilyen fajta szélsőség megnyilvánulását elítéljük, főleg egy olyan fontos ország, mint Pakisztán, amely maga is befolyásos regionális hatalomként tekint magára. Fontos, hogy a jogállamiság és az emberi jogok tisztelben tartása során kitűnjön. És az afganisztáni helyzet kapcsán Pakisztánt nagy felelősség illeti meg, és csak akkor, hogyha együtt felépnek a radikalizmussal szemben, és az állampolgári jogokat, mint a pluralizmust erősítik, csak akkor lehet Pakisztán stabilizálni hogyha békét teremtenek Pakisztánban, ez a térség érdekeit is szolgálja, és ezért az egész térség is példaértékű lehet. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez volt az utolsó hozzászólásom 15 év elteltével az Európai Parlamentben. Köszönöm az összes kollégának a kitűnő együttműködést, és kérem, hogy továbbra is legyenek határozottak az emberi jogok védelme során. Köszönöm. Köszönöm Jegle kolléganőnek. Természetesen önnek is minden jót kívánok az egész parlament nevében, Gormai kolléganő. Köszönöm szépen. Az üldöztetés, istenkáromlás miatt nagyon agasztó események a kisebbség ellen. 2008-ban pakisztáni kormány intézkedéseket hozott, de a kisebbségek helyzete még mindig nagyon sok kívánnivalót hagy maga után. Súlyos emberjogi sértésről, szabadság, szabad gyakorlásáról, szabadság sértéséről van szó, a becsületgyilkosságok, illetve a lányok kényszerített házassága elfogadhatatlan. Nagyon fontos, hogy erőteljes politikai akarat támogassa az új szabályokat, és fontos, hogy a kisebbségeket ez a bűncselekmény ne érje illetve a bűncselekmény elkövetőit bíróság elé állítsák. A második megjegyzés a nő helyzetével kapcsolatban. Nagyon fontos az oktatás területén um, előrelépést hozni, a vallásiskolákkal kell ezt kezdeni, hiszen uh, generációit fogják feláldozni a nőknek és a lányoknak. Emiatt köszönöm. Elnök, köszönöm Gurmai kolléganő. Hívnál kolléganő kap még szót. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Egy olyan országról beszélünk a mai napon, amely súlyos büntetéseket alkalmaz, akár halálbüntetést is, a blasfémia, az istenkáromlás vágya alapján. Nem igen van más hely a világon, ahol az embereket ö, ilyesmivel lehet vádolni, akár egy szomszéd is megteheti, hogy blasfémiával vádol valakit, és ez e, egyértelműen azt jelenti, hogy itt az emberi jogok súlyosan sérülnek, amit mi nem fogadhatunk el. Egy ilyen jogot mi nem, egy ilyen törvényt mi nem tudunk elfogadni, hiszen Pakisztán sért minden nemű vallási kisebbséget. Például a keresztények nem tudják gyakorolni a vallásukat. Az ilyen gyakorlatok elfogadhatatlanok. Ezt ki kell mondanunk. Köszönöm szépen, Hibner kolléganő. A vita végén pedig Almunia biztos úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, igen, tisztelt képviselők. Az érzékeny helyzet, a sérülékeny helyzet Pakisztánban ismer számára, és ez az emberi jogi aggályok egyik legsúlyosabbik a foglalkoztatja a pakisztáni kormányt, és az EU-t is. Már többször elmondtuk a kormánynak, hogy az intolerancia és az erőszak légkörében a kisebbségekkel, a siak, a hamadik, a hinduk, a haraszokkal és a, főleg a keresztényekkel szemben alkalmazott erőszak elfogadhatlan vonatkozik ez a blasfémiára vonatkozó törvényre is. Emberi jogi párbeszédet kívánunk folytatni Pakisztánnal. Egyébként nem régiben Cathy Ashton, a főképviselő, a pak Aziz úrral márciusban folytatott erőtárgyalásokat. A következő hónapokban folytatja ezt Lambrinidis úr, aki az EU emberi jogi főképviselője. Ez megint csak lehetőséget kínál arra, amikor találkozik velük, hogy képviseljék a véleményünket. Igenis felhívjuk a figyelmet az emberek küldöztetésére Pakisztánban, a szélsőséges erőszakra és egyebekre a terrorista támadások fókusz egyébként elsősorban a vallási kisebbségre vonatkozik, de Kurmai asszony említette például, hogy a nők sérülnek elsősorban ennek során, és támadják az iskolákat, főleg a leányiskolákat. Ez egyért foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel, és nem tűrhetjük, hogy ez így maradjon. Igenis, az oktatásban is képviselni kell ezt a véleményünket, hiszen azt is látjuk, hogy a munkanélküli fiatal emberek igencsak nyitottak az ilyen félrevezető üzenetekkel szemben. Éppen ezért a hatóságokat is felszólítjuk, hogy lépjenek fel az intoleranciával, a szélsőségesekkel szemben, és igyekeznek megvédeni a kisebbségeket, mindenkit a vallási kisebbségeket. Mi érdekeltek vagyunk európaiként az egész térség stabilitásában, és tudjuk, hogy ez a megközelítés élvezi a legtöbb pakisztáni támogatását is. Ők sem képviselik a szélsőséget, és szeretnék a demokráciát a sátházokban. Meggyőződésünk, hogy párbeszédet kell és folytatnunk, és gyakorlati terepen is bizonyítanunk kell az elkötelezettségünket az elkövetkező időszakban a médiában, az oktatásban, a kultúrában és a tolerancia légkörét kell terjeszteni. Foglalkoznunk kell a diszkriminációval, szembe kell, fel kell lépnünk ezzel szemben, megfelelő vizsgálatokat kell nyújtani az EU-től, és megfelelő jogi segítséget is tudunk majd adni. El kell, hogy mondjam, az EU támogatja a különböző projekteket, amely a sérülékeny csoportok számára biztosít jogokat, a jogok végrehajtását, a törvények végrehajtását is javítani kell, és tudatosítani kell az emberi jogok fontosságát. Fókuszálni kell a jövőben az EU segítségnyújtására, az EU, az EU segítségnyújtására Pakisztánban meggyőződésünk, hogy az EU, az emberi jogi monitoring Pakisztánban fontos kérdés, és ezt figyelembe fogjuk venni a preferenciák általános rendszerének tárgyalása során is. Azt gondolom, hogy így tudjuk biztosítani a folyamatos fejlődést az emberi jogok területén a témát újra és újra felvetjük, mindenek előtt a vallási szabadság témását, de a vallásszabadság és a szólásszabadság is ide tartozik. És felszólítjuk Pakisztánt, hogy védje meg az összes polgárát, a kisebbségeket és például a keresztényeket és ebben eh, mit úrnak válaszolom, egységesen lépünk fel a tanács, a bizottság, a parlament és az összes európai polgár, aki hisz az emberi jogokban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr, Ámónia úr, eh, Szonik úr. Ügyrendi kérdése van? Igen, elnök úr. Azt hiszem, hogy körülbelül egy tucat képviselő van itt a teremben, és úgy gondolom, hogy a legutolsó ülésünkön jó lenne, hogyha spontán hozzászólások során mindenki szót kapna, aki jelentkezett. Tisztelt Szonik kolléga, bevezetésképpen mondtam, hogy ezt nem tudom mindenki számára biztosítani. Még két spontán felszólalási forduló van, és sajnálom, de még az utolsó napon sem tudjuk az ülést a végtelenségig húzni, és egyébként azt sem tudom figyelembe venni, hogy ki mikor érkezik a terembe. A vitát lezárjuk. Hat állásfoglalás indítvány érkezett, és a további két vitát követően kerül sor a szavazásra. Következő napi rendi pontunk Szíria, egyes kiszolgáltatott közösségek helyzete. Először a szerzők kapja.